can start. Państwa, otwieram specjalne posiedzenie. Elkezdjük akkor ezt a rendkívüli ülést itt az Agri Szakbizottságon belül. Talán egy kicsit szokatlan időben, de nagyon fontos dolgokról lesz szó a mai este során. Bizonyára tudják, nem volt elegendő az a vita, amit lefolytattunk már, és kértük, hogy legyen egy következő második forduló. Ezt tartjuk meg ma este. Ugyanakkor ugye abban is megegyeztünk, hogy kérdéseket és megjegyzéseket tehetnek föl a tagok e-mailen. A bizottság is képviselteti magát a DG Agritól, és azt gondolom, hogy elég jó, hogy ők fel tudtak készülni arra, hogy milyen kérdések várhatók a mai este során. Az interneten, webstreamingen keresztül is lehet követni ezt az ülést. A máltai, a görög, a szlovén és a gél nyelven nem lesz tolmácsolás, a többin igen. A DJ Agri pedig bemutatja a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, a 639 2014-es rendeletet a közvetlen kifizetések témájában és a kizöldítésre is természetesen utalni fog. Ez gyakorlatilag az egyetlen napirendi pontunk, úgyhogy a DG Agri-tól a delegált jogi aktusra vonatkozóan ugye már kaptunk egy dokumentumot, illetve egy expozét, és ahogyan elmondtam már, a szakbizottságunk jónak találta azt, hogy egy második fordulós vitát is lefolytassunk erről a témáról. Szerencsénkre a bizottság is így akarta ezt, és rendelkezésünkre áll. Előzetesen a bizottság már felülvizsgálta a kizöldítést, és azzal a célral tette ezt, hogy a jelenleg hatályos rendelkezéseket javítsa, és az ökológiailag központi területekre fókuszáljunk. Az is elvárás azonban, hogy nagyobb legyen a hitelesség, a kifizetett eszközök vonatkozásában, különös tekintettel a közvetlen kifizetésekre, hiszen a 2013-as reform is ebbe az irányba mutatott. A vitát 2016 nyarán elkezdtük már a témában, a bizottság pedig a hivatalos elfogadást megelőzően, ugye a szöveg megelő, meg, elfogadását megelőzően egy tervezetet mutatott be. Még nem következett be az elfogadás, ez még várat magára. Valószínűleg februárban sor kerül még rá. de mai napon Baszku úr képviseli a bizottságot, és azt gondolom, hogy át is adhatom neki a szót. Igazgató úr, parancsoljon! Je vous remercie, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó estét kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy lehetőséget kaphattam arra, hogy ismét bemutassam önöknek a bizottság által jelenleg tervezett módosításokat a kizöldítéssel kapcsolatban. Egy PowerPoint prezentációt is készítettem, hogy bemutassam önöknek ezt a javaslatot. Ahogy az az imént el is hangzott, a módosítások egy olyan tervezetben jelennek meg, amelyeket a bizottság egy felhatalmazáson alapuló jogi aktusba foglalt, ez a 639 per 2014-es. Ez a közvetlen támogatásokról és a kizöldítésről szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktus. És ez tartalmaz más technikai jellegű módosításokat is, amelyeknek a célja az, hogy egyes rendelkezéseket egyszerűsítsen és pontosítson. Ide tartozik például a kapcsolt kifizetések, a gazdáknak teljesített kifizetések, és vannak olyan intézkedések, amelyek nem kapcsolódnak a kizöldítéshez, de ezek nagyon technikai jellegűek, és ezekről ma este nem fogok beszélni. Én tehát most a kizöldítésre fogok koncentrálni, ami önmagában is tükrözi a kizöldítés méreható vizsgálatát. Ezt a vizsgálatot 2016-ban a bizottság szolgálatai végezték el, és ezt Greening Review-nak nevezték el angolul. Most pedig nagyon röviden el szeretném mondani, hogy hogyan nézett ki, milyen keretek között zajlott ez a vizsgálat. Ezután pedig részletezni fogom, hogy melyek a legfontosabb módosítások, amelyeket a bizottság a kizöldítés területén tervez. A prezentációmat pedig azzal zárom, hogy leírom, hogyan fognak kinézni a következő lépések. Először is nagyon gyorsan elmondanám, hogy hogyan vizsgálták meg a kizöldítést az első év után. 2014 áprilisában fogadták el a kizöldítésről szóló intézkedést, és a bizottság ekkor azt tervezte, hogy az Ecological Focus Areas, azaz ökológiai jelentőségű területekkel kapcsolatban egy vizsgálatot fog végezni a végrehajtással kapcsolatban. Megvizsgálták az adminisztratív terhet, a termelésre gyakorolt hatást, és azt, hogy méltányosak-e a szabályok. És szükség esetén kilátásba helyezte a bizottság azt is, hogy a közvetlen kifizetéseket végrehajtáson feltalmazáson alapuló jogi aktussal fogja módosítani, amennyiben itt problémák mutatkoznak. Nem csak az ökológiai jelentőségű területek esetében, hanem a termény diversifikáció területén is megvizsgálták ezt a programot. A közös agrárpolitika egyszerűsítése lett volna a cél, de ide tartozik még a refit is, amelynek az a célja, hogy az európai politikák hatékonyságát és hatásosságát javítsa. És mindez válaszként érkezett arra a bírálatra, amely a kizöldítést is érte. Ez a Greening Review alapvetően két elemből állt. Először is a jelenlegi szabályokat, a delegált jogi aktusokat módosítani kívánta a bizottság, különösen az ökológiai jelentőségű területek esetében. Az volt a cél, hogy ezek könnyebben alkalmazhatóak legyenek, és elfogadhatóbbá váljanak a gazdák számára. Ugyanakkor a Greening Review-nak az is célja volt, hogy a környezetvédelmi teljesítménye javuljon ennek a greening szakpolitikának. A felülvizsgálat nagy részt a konzultációkon és a kapott válaszokon alapult az egyes tagállamokban. Tehát melyek a legfontosabb eredményei ennek a Greening Review vizsgálatnak? Először is meg kell jegyezni, hogy még kicsit korai a környezetvédelmi kihatást értékelni a greening esetében ugyanis 2015-ben kezdődött csak ennek a végrehajtása, és a biodiverzitásra, illetve a talaj minőségre gyakorolt hatást csak néhány év után lehet majd lemérni, ezért nekünk is várnunk kell még, hogy meg tudjuk mondani valójában milyen hatással járt a kizöldítés. De azt már most is elmondhatjuk, hogy ami a területi lefedettséget illeti, a kizöldítésnek alávetett gazdák aránya eh, nagyon magas, a mezőgazdasági terület mintegy 72%-a ide tartozik. Ezekre vonatkozik tehát legalább egy kizöldítési kötelezettség. Ez a 72%-os szám az első 2016-os becslésekhez képest még emelkedett is. 79%-ra, és azt mondhatjuk, hogy a fennmaradó 20-25 százalék olyan biogazdákat, kis családi gazdaságokat jelent, és más olyanokat is, akik ezt közvetlenül alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a kizöldítésnek jelentős potenciája van, és tudja javítani a közös agrárpolitika környezetvédelmi dimenzióját. Az ökológiai jelentőségi területek esetében 2015-ben eh, a teljes művelhető terület 70%-a eh, számított eh, ilyennek. És ami a hektár számokat illeti, körülbelül 14%-ot tesz ki az ökológiai jelentőségi területek aránya. Tehát a tartósan megművelt területek kb. 20%-át környezetvédelmi szempontból érzékenynek minősítették, ezek a területek külön védelmet élveznek. Ami az ökológiai jelentőségű területek eloszlását illeti, 2015-ben és 2016-ban is mintegy 10%-os növekedést figyelhetünk meg. 18 fajta ökológiai jelentőségi terület lehet, például a teraszos művelés, a táj elem és más elemek. De 2015-ben és 2016-ban is azt láthattuk, hogy ezeknek a területeknek több mint 90%-a három csoportba sorolható. Először is 29%-ban a fehérje növények, körülbelül 38%-ban a másodvetés, illetve nagyon fontosak még a köztes növénykultúrák. És jelentős sokféleséget láthatunk, ami a tagállamok politikai döntéseihez közvetlenül kapcsolódik, hiszen ők foglalkoznak az ökológiai jelentőségű területekkel, de itt a gazdák döntései is tükröződnek. A Greening Review elemzése alapján négy olyan területet sikerült azonosítani, ahol lehetne javítani és egyszerűsíteni a kizöldítés intézkedéseket. Láthatják a dián és a kiosztott anyagokban is, hogy mely ez a négy terület. Először is szükség van arra, hogy pontosítsuk és egyértelművé tegyük, hogy mit várunk a gazdáktól és a nemzeti hatóságoktól, és különösen a speciális tájelemekre vonatkozik ez. Ez ugyanis számos kétség és hiba forrása. Másodszor meg kell szabadulni a felesleges technikai követelményektől, mind azonáltal nem szabad, hogy ez a környezetvédelmi előnyök rovására menjen. Például a rövid vágásfordulói növények esetében ez különösen fontos. Nagyobb rugalmasságra van szükség. Amikor ez lehetséges úgy, hogy a környezetvédelmi teljesítmény növekedjen, és itt most a méretről beszélek, és a táj jellegzetességekről. Tehát itt most a három első elemről beszélek, itt arról van szó, hogy az ökológiai jelentőségű területeket vonzóbbá tegyük, hiszen ezek nagyon jó hatással bírnak környezetvédelmi szempontból. A negyedik elem pedig az, hogy egyes konkrét követelményeket harmonizálni szükséges, hogy jobban el lehessen érni a környezetvédelmi célokat. És itt konkrétan a termesztésre gondolok. A négy területen 14 konkrét intézkedést gyűjtöttünk össze, és a bizottság ezeket kívánja most módosítani delegált jogi aktusok révén. Az egyik ezek közül az, amelyről már nagyon sok vita zajlott. Négy szakértői csoportülést tartottunk már, a parlament szakértőt is bevonva, ezen kívül két civil párbeszéd ülést is tartottunk, amelyben gazdák és környezetvédelmi szervezetek is részt vettek. Végül pedig volt egy nyilvános konzultáció, és itt visszajelzést lehetett adni egy jobb rendelet érdekében. Az egyszerűsítési projekt ökológiai jelentőségi területek szerint oszlik meg, és azzal szeretném kezdeni, hogy egy minimum hat hónapos időszakot szeretnénk bevezetni, hogy a gazdák folytatni tudják a tevékenységüket, és a következő évben már ismét termelni tudjanak. Ami a köztes növénykultúrákat és az ökológiai másodvetést illeti, itt azt javasoljuk, hogy szüntessük meg ezt az október 1 határidőt, és ehelyett legyen egy minimális megtartási idő, hogy az ásványi anyagok kiürülését meg lehessen akadályozni. A jelenlegi követelményeket egyes esetekben nehéz betartani, és a célokat jobban szolgálná egy minimális időszak. Ezen kívül azt javasoljuk, hogy az engedélyezett fajok listáját szélesítsük ki, hogy a többféle közt és növénykultúrát lehessen ültetni. Jó lenne, hogyha ez más növényeket is magában foglalna. Ami a fehérje növényeket illeti, azt javasoljuk, hogy magok keverékét használják. Jelenleg a gazdáknak egy fajra kell korlátozniuk az ültetést, és a jövőben szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy több fajt is alkalmazhassanak, amikor a fehérje növényekről van szó. Ami a tájképi sajátosságokat illeti, a sövények és sorba ültetett fák segítségével szeretnénk harmonizálni a termesztéshez és a mérethez kapcsolódó követelményeket. Azt javasoljuk, hogy egyes tájképi jellegzetességeket olvasszuk össze, itt olyan elemekre gondolok, amelyek a jelenlegi delegált jogi aktusban is megjelennek, és így ezek egy méret dimenzióvá válhatnának. És azt is szeretnénk, hogyha sikerülne racionalizálni és harmonizálni a tájképi jellegzetességhez kapcsolódó követelményeket, például az árkok maximális szélessége, ezt 10 méterre szeretnénk változtatni, és 0,3 hektárra szeretnénk csökkenteni az erdők maximális méretét is. Tehát egyes elemek összeolvasztásával szeretnénk egyszerűsíteni a szabályokat és kiküszöbölni a hibák forrását. És ez az ökológiai jelentőségű területek vonzóbbá válását hozhatná. Így ez vonzóbb lenne, és könnyebben megvalósítható is a gazdák számára ami a, a növényen fedett sávokat és tájképi jellegzetességeket illeti, mi ö, itt több rugalmasságot szeretnénk. Szeretnénk engedélyezni, hogy a tájképi sajátosságok révén a maximális méreteken is túl lehessen lépni. A jövőben például egy növényel borított sáv akár ökológiai jelentőségű területnek is számíthat az első 20 méterre. Jelenleg egy két méter széles sávot teljesen kizárnak ebből a szabályból, és ezzel a kedvezményezet nem teljesítheti a feltételeket. Egy 10 méteres sáv az még rendben van, de egy 12 méterest teljesen kizárnak. És szerint, szerintünk a 12 métert el kellene fogadni a 10 méteres értékhatárig, és csak a fennmaradó két métert kizárni. Az egymás mellett fekvő ökológiai jelentőségi területek lennének a másik módosítás, ezeket engedélyeznénk. Hogyha a két területet egy árok választja el, akkor ezt a két ökológiai jelentőségi területet figyelembe lehetne venni és a gazdák ezt ökológiai jelentőségi területén nyilváníthatnák. Ami a termelési feltételeket illeti, azt szeretnénk, hogy a növényvédőszerek használatát tiltsuk be az ökológiai jelentőségű területek teljes felületén. Ez vonatkozna a fehérje növényekre, köztes növénykultúrákra, ökológiai másodvetésre, és az erdők mentén található növénysávokra is. Mi ennek az oka? Az, hogy az ökológiai jelentőségi területeket meg kell védeni, és hozzá kell járulni a biológiai sokféleség kialakításához. 2015-ben vagy 2016-ban az ökológiai jelentőségű területek jelentős részét intenzív módon művelték meg, és ez egyértelműen ellentmond a biodiverzitás céljainak. Ezért azt szeretnénk, hogy a növényvédőszerek használatát tiltsuk be, de azokat termelési céllal használni lehetne. A tilalom alkalmazását úgy lehet következetessé tenni, hogyha az ökológiai jelentőségi területnek egy minimális időtartamot szabnánk meg. a köztes növénykultúrák sajátosságait is figyelembe kellene venni, és a delegált jogi aktus tervezetben bevezettünk egy konkrét derogációt az olyan köztes növénykultúrákra, amelyek esetében a tilalom a fő növény betakarításának időpontjától kezdődne. Ezen kívül a termelés megszüntetésének feltételét is megváltoztatnánk. A következő lépések ezen a dián láthatók. Mik lesznek tehát ezek? Erről már korábban beszéltünk. A bizottság azért indította el ezt a folyamatot, hogy 2017 első negyedévében el tudja fogadni ezt a delegált jogi aktust. Természetesen a az Európai Parlament és a Tanács vizsgálati időszakának függvényében. A megvalósítás legkésőbb 2018-ban elkezdődhetne, és lenne lehetőség arra is, hogy egyes rendelkezések már 2017-ben életbe lépjenek, hogyha ezt a tagállamok kívánják. És lesz még egy magyarázó jegyzet arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet végrehajtani és ellenőrizni a növényvédőszer használati tilalmat, és ezt el fogjuk jutatni a tagállamoknak, ebben fog szerepelni konkrétan az, hogy hogyan fog az egyes ökológiai jelentőségi területekre vonatkozni ez a tilalom. És hogy hogyan fogják ellenőrizni a tagállamok ennek a tilalomnak a betartását. Zárásképp annyit mondanék, hogy mi úgy gondoljuk, hogy azok az eszközök, amelyek ebben a delegált jogi aktus tervezetben szerepelnek, egy valóban kiegyensúlyozott tervezetet képviselnek, és ez egyben egyszerűbbé és következetesebbé, érthetőbbé teszi a szöveget a gazdák számára, és ezen kívül hatékonyabbá is teszi ezt a programot. Ennek révén pedig javulhat a kizöldítés és a közvetlen támogatás hitelessége és legitimitása ez pedig a teljes közös agrárpolitika jövőjére kihat, és a többéves pénzügyi keretre is hatással lesz. Szeretném hangsúlyozni, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokat vitáztunk erről a tervezetről, a szakértők nagy többsége támogatta ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 15-en jelentkeztek szóra, ha jól láttam, sőt, úgy látom többen kérnek még szót. Rendben. Okay, we can start. Jó, akkor kezdjük is. Kettő percnél nem tudok senkinek többet adni, jó? De szól kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, köszönöm a bizottságnak ezt a bemutatást, ami a változtatásokat illeti. Láttam, hogy nagyon sok pozitívum is szerepel benne, hogyha megnézem a köztes növénykultúrákat, hogy itt minimális moratóriumokat vezetnének be, ezt jónak találom. Nyilván meg kell néznünk, hogy mekkora időszakokról van szó. Nem is tartanám nagyon jónak az, hogyha a köztes növénykultúrákat negatív előjellel illetnénk, mert ezek nagyon pozitívan hatnak a területre. 50 évig ültem traktoron, és tulajdonképpen egyre többet ültetnek, köztes növénykultúrákat, és hát ez fokozza a humusz termelődést a talajban, úgyhogy nem találnám jónak a negatív előjelet a köztes növénykultúrák előtt. Az egyszerűsítés, is egy nagyon jó trend, főleg a hagyományos tájképet illetően. Ugye sokszor beszélünk a különböző sövényekről, és egy patakról, de hát a kettő között nagyon sokszor ott van még egyfajta olyan út, ami bekötő útként szól, szolgál, tehát ezt is be kellene venni a kritériumok közé. A deficitet illetően a Bajor minisztérium elmondta, hogy sajnálatos, hogy zöld területet nem alakítanak át vizes élőhelyeké a gazdák. De hát Németországban nagyon sok esetben az az előírás, hogy nem szabad az ő területekre ráhajtani. Tehát, hogyha nem mehetek rá, pedig azon keresztül kellene eljutnom a, a szántómhoz, hát akkor nyilván nem fogom művelni ezt a területet hiszen egy 100 méteres szántót úgy tudok megközelíteni, hogy áthajtuk egy zöld területen. Aztán a hüvelyesek, amelyek 180 ezer hektáron kerülnek ültetésre, veszélybe kerültet, kerülhetnek, hogyha erre nem figyelünk oda, hiszen akkor Dél-Amerikával más versenyre kényszerülünk. Még egy dolog, ez a delegált aktus egy aktusban kerül lefektetésre, szerintem ez nem helyes, mert itt különböző dolgokról van szó, és különböző megközelítést is igényelnek. Köszönöm, így belefértem talán az időmbe. Köszönöm szépen. Gratulálok a bizottság módosító javaslataihoz. Tulajdonképpen kettő olyan terület van, amit azt gondolom, hogy sokunk nem tart elfogadhatónak. Az egyik, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a a növényvédőszerek használata. Vannak olyan esetek, amikor elengedhetetlen, ilyen például a parlakfű, vagy más néven ambróziának a, az esete. Gyakorlatilag a parlakfű, vagy az ambrózia növényvédőszer nélkül kipusztíthatatlan, kiírthatatlan. Én megnéztem, gyakorlatilag Észtországot, Finnországot, Portugáliát nem érinti egyedül, tehát tulajdonképpen egy európai problémáról van szó. Én arra hívnám föl a figyelmet a bizottság részéről, hogy ezt gondolja újra, ezt a módosító javaslatot. Mi úgy látjuk, hogy ez semmiképp nem jó, ezt újra kell gondolni. Köszönöm, hogy meghallgatta. Bramen. Bramen képviselő. Um, Köszönöm szépen, csak egy pár dolgot szeretnék kiemelni. Üdvözlöm a javaslatokat, az elhangzott javaslatokat, mert nagyon fontosnak vélem, hogy valóban több fára van szükség az agráriumban, a, a, a tájképben, főleg, hogyha ugye a klímaváltozásra gondolunk, és annak a megoldására, hogyha visszagondolunk, hogy milyen is volt a tájkép 50 évvel ezelőtt, és milyen volt az agrárium, szükség van több fára. És aztán az agro erdőgazdálkodást is említeném, Dél-Franciaországot mondhatnám példaként, de egész Európában is fontos lenne erre a területre koncentrálnunk, mert ez a termelékenységet is növelheti a foglalkoztatást az agráriumban növelni, és a gazdákat is helyzetbe hozná a diversifikációval kapcsolatban. Aztán a növényvédőszerek tilalmát illetően sok mindent hallottunk. Itt már csak előrefelé lehet menni az úton. A klímaváltozás kapcsán nagyon sok területen azt látjuk, hogy egyre több a csapadék, egyszerűen koncentráltan hullik le, és hát a, a szántóföldi területekre esik a legtöbb csapadék. Úgyhogy itt a vízgazdálkodás, mint olyan újra gondolandó, és akár a, a, az ilyen területen művelendő növények kérdését is újra kellene gondolni. Úgyhogy Annyit szeretnék még mondani, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk, ugyanis az Egyesült Királyságban, talán a Brexit miatt is, de máshol is az a helyzet, hogy egyfajta urbános Európáról van szó, amely támogatja a vidéket, miközben az urbánus világ vár sok mindent a vidéki területekről. Tehát itt egy kölcsönhatás van. Úgyhogy a vidéki és a városi vidé- területnek a támogatása kölcsönösen fontos. Köszönöm. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan fogok hozzászólni. Nagyon örülünk az egyszerűsítési javaslatoknak, de én még mindig nagyon kétlem, hogy ezek lennének a megfelelő javaslatok. Tudom, hogy milyen nehézségekkel kell a gazdáknak megküzdeniük. Az ökológiai, ökológiai jelentőségű területek kapcsán a 2013. február 28-a következtetésében a tanács kimondta, hogy a termelési kapacitásra semmilyen hatása nincs ezeknek a területeknek. Ha azok a javaslatok, amelyeket itt ma elénk tárnak, egyszerűen egyszerűsítést javasolnak, akkor ez jelentősen csökkenteni fogja a fehérje növények termelését, és tudhatjuk, hogy már most is nagyon függünk ezektől a növényektől, és importálunk is ezekből, tehát szerintem nagyon veszélyes lenne ezeknek a termesztését esetleg megingatni, megnehezíteni. Azt szoktam mondani, hogy az egyszerűsítés mellett fontos az is, hogy a szabályok állandóak legyenek, a gazdák ezt igénylik. És van itt még egy ö, olyan kérdés is, amiről senki nem beszél. Pan poseł Andrew. Oui, merci, euh, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Ha jól értettem azt, ami az imént elhangzott, közülünk itt többen részt vettek a reformban, és az én frakcióm azok közé tartozott, akik támogatták a kizöldítést. De ami ma itt elhangzik, az egy visszalépés ezekhez az intézkedésekhez képest. Mondhatjuk azt magunknak, hogy összetett a helyzet, de itt végül is arról van szó, hogy a kizöldítés egészét dolgozzuk át és a delegált jogi aktusok formája a parlament szerepét is csökkenti, hiszen csak igent vagy nemet mondhatunk arra, amit elénk tárnak. Az egyszerűsítés megjelent igényként, és ez végül is megfelel az Európai Parlament álláspontjának. Azt gondolom, hogy végső soron a gazdákért dolgozunk, és nem kellene egy ilyen nagy változást bevezetni, ami ugyan egyszerűsíti a dolgokat, de összezavarja a gazdákat. Franciaországban például a 2015-ös kifizetéseket még mindig nem teljesítették, és azt gondolom, hogy itt figyelni kellene arra, hogy ez egy nagyon összetett terület. Természetesen figyelni kell azoknak a szavára, akik egyszerűsítést kérnek tőlünk, de például az, hogy a teljes területen megtiltanák a növényvédőszerek használatát, az nem egy apró változtatás. És például a fehérje növények termesztését sokkal komolyabban kellene venni nem úgy kell ezt elérni, hogy megtiltjuk a növényvédőszerek használatát. És fontos lenne, hogy a kizöldítéshez kapcsolódjon egy stratégiai vetület is. Ugyanis ezt így nem fogadják el a gazdák sem. Fel kell hagyni a delegált jogi aktusokkal, mert a parlament ezeket csak igen igennel vagy nem más szavazhat. Ah, euh, Köszönöm, elnök úr. A delegált jogi aktus felülvizsgálata természetesen elengedhetetlen, hiszen azt látjuk a terepen, hogy a gazdák nem elégedettek a jelenlegi helyzettel. És szeretnék, hogyha rugalmasabbak lennének a szabályok. A szabályok azt mutatják, hogy a gazdák kedvelik a kizöldítést, de túlságosan sok korlát közé szorulnak jelenleg. Ezért a kritériumokat lazítani kell Például a területi jellegzetességek esetében, hogyha például hegyekről beszélünk, akkor ott nem ugyanolyan a helyzet, mint a partokon, tehát a tagállamoknak kell adni mozgásteret arra, hogy rugalmasabban tudják alkalmazni a szabályokat. És ahogy ezt a kollégám imént elmondta. Ami a takarmánytermesztést illeti, erről is tudjuk, hogy nagyon kapcsolódik ehhez a témához. És fontos lenne, hogy az állattenyésztők a saját földjükön tudják megtermelni a takarmányt az állataiknak. Ezen kívül azt gondolom, hogy ösztönözni kell ezt is, illetve a köztes növénykultúrák termesztését is ösztönözni kell, mert ezek sem elhanyagolhatóak az állatok takarmányozása szempontjából. Egy kicsit több reményt kellene adni a gazdáknak, ugyanis jelenleg az nem nagyon van nekik. Köszönöm. Annyi Elnök úr, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság már sokszor bebizonyította, hogy mi támogatjuk és komolyan vesszük a környezetvédelmet. Ezek a delegált aktusokban sok dolog kerül elő, ami könnyítést, egyszerűsítést céloz. Nekem személy szerint természetesen az a fontos, hogy az ökológiai jelentőségű területek, az én tartományomban a 80%-et ezeket tényleg alkalmazzuk és használjuk is. 31 ezer hektárt így művelünk, és ebből 15 ezer hektárt ültettünk tele hüvelyesekkel, értsd, borsóval, szójával, stb. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezek a pozitív fejlemények ket nagyon is csaphatjuk, hogyha nem szükség szerint engedélyezzük a növényvédőszereket. Tehát azt mondom, hogy egy általános tilalmat tartsunk meg, mert a 85%-át ezeknek a területeknek valóban nem használnak nyolc növényvédőszereket. Viszont a hüvelyesek esetén, a fehérjetermésnél nagyon fontos szükség esetén, hogy igenis engedélyezzük a növényvédőszerek használatát. És azt kérdezem magamtól, hogy mit remél a bizottság attól, hogy betiltaná az ökológiai jelentőségű területeken a növényvédőszerek használatát teljesen. Ez a tilalom teljes, hogyan járul hozzá a kizöldítés egyszerűsítéséhez? Kérdezem én. Pani poseł Eh, Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a bizottságnak eh, ezt a prezentációt. Én eh, kedvezően tekintek erre, de talán lehetett volna ambiciózusabb is ez a projekt. Másrésztről pedig viszonylag korai még ez, az, hogy a kizöldítés hatását elemezni tudjuk. Nagyon kevés idő telt el a bevezetése óta, ezért talán ez még túl korai. Ugyanekkor vannak egyértelműen pozitív aspektusok is a tervezetben, de engem nyugtalanít néhány dolog, és ezt konkrétan el is fogom mondani, mert néhány aspektus kétséges, például a növényvédőszerek használatának tilalma, a kettes, hármas, tízes fejezet, illetve a 45. cikk 7. pontjában szereplő területek esetében is. És meg lehet ezt indokolni, de mezőgazdasági szempontból, de talán még gazdasági szempontból is a fehérje növények termesztése fontos lehet, hasznos lehet az ökológiai jelentőségű területeken. Szeretném hangsúlyozni, hogy a fehérje növények nem egy ökológiai jelentőségű terményt hoznak létre, de mégis érdemes lehet ezt az intézkedést alkalmazni, de ehhez a 45. cikket módosítani kell. Aztán még egy aspektus, amit én nagyon pozitívnak tartok, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, és nem gondolom, hogy ez a tervezet egyszerűsítést jelentene, azt gondolom, hogy még több lesz ettől a bürokrácia. Még több nagyon bonyolult ellenőrzésre lesz majd szükség. Tisztelt elnök úr, talán lehet egy köztes megoldás, ugyanis Jelenlegi formájában azt gondolom, hogy ez mezőgazdasági szempontból nem annyira pozitív. Oui, merci, président. Alors pour moi, l'évolution... Köszönöm, elnök úr. Egy valódi eh, nagyüzem a eh, kap reformja, és a gazdáink eh, függenek eh, a támogatásoktól, de közben versenyezniük kell a globális piacon is. Eh, az Európai Unióban felhagytak a, a zöldítéssel, nehéznek tűnik ennek a megvalósítása. Természetesen nagyon fontos a környezetvédelem, de az, hogy kizöldítésre kényszerítjük a gazdákat a támogatásért cserében, nem egy jó megoldás. És ez a mezőgazdaság összes ágazatát érinti. A környezetvédelmi hatás a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságától függ, és új termesztési technikákat is ki kell fejleszteni. Ameddig a jövedelem a legfontosabb tényező, addig minden más háttérbe fog szorulni. Tehát milyen javaslatokkal tudnák önök szabályozni a piacot és elkerülni azt, hogy a tisztességtelen verseny áldozatává váljanak a gazdák, és hogyan lehetne ezt összekötni a kizöldítéssel? Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. A bizottságnak is szeretném megköszönni ezt a javaslatot, melynek célja az, hogy egyszerűsítsük a kizöldítési rendelkezéseket annak el, anélkül, hogy szigorítanánk a meglévő rendelkezéseket. Egy páran már elmondták, hogy egy más, egyik másik szegmensben megváltoznak a rendelkezések, és a gazdák kerülnek talán nehezebb helyzetbe. Ez elmondható a növényvédőszerekkel kapcsolatban az ökológiailag jelentős területeken, az ugaroltatott területen 6-7 hónapra fogjuk kitolni a határidőt, egyfajta moratóriumot alkotunk, és miután 18 tagállam az Európai Unióban felkérte a bizottságot, hogy a növényvédőszerek használatának tilalmát vonja vissza, és más rendelkezések tekintetében is kéréseket nyújtott be, többek között a hat hónapos ugaroltatási időszak vonatkozásában. Azt gondoljuk, hogy kontrollmechanizmusokra van szükség annak érdekében, hogy ezt a rendszert valóban egyszerűsíteni tudjuk. Aggájaim is vannak, mert a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknál a fiatal gazdáknak kifizetett támogatások, itt akár természetes, vagy akár jogi személyekről van szó, ezeket egy kalap alá veszik. Ami viszont a manipulációhoz, a visszaélések felé is megnyitja az utat. A fiatal gazdákat differenciálni kell, el kell különíteni, és, és rájuk vonatkozóan egy másik szabályozásra lenne szükség. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen értékelünk minden erőfeszítést, amit a bizottság tesz, hogy egyszerűsítse a dolgokat, de azért érdekel, hogy hány gazda vett részt ebben a folyamatban, hányat vontak be ebbe a folyamatba, mert úgy gondolom, hogy ezt a projekt, ennek a projektnek ambiciózusabbnak kell lennie, mint a szokásos Rátérve az ugaroltatott területekre, amelyek ugye részei a kizöldítésnek, és ha egyszer részei a kizöldítésnek, akkor öt évig részei a folyamatnak, és egy új kategóriába lépnek át, nevezetesen területté válnak. És hogyha a gazda meg akarja változtatni a használatát, akkor ez nagyon nehéz, bonyolult, és akkor a, a gazda egyszerűen csak föladja. Tehát ezt egyszerűsíteni kellene, az ilyen folyamatokat. De néha érdemes nem hozzányúlni a dolgokat, hanem hagyni úgy, ahogy vannak, pont azért, hogy a gazdák életét tegyük egyszerűbbé. Aztán, hogyha a pufferzónák szélességét illeti, sávok szélességét, amit említettek, akkor úgy gondolom, hogy egy bizonyos földterület, ha belkerül a kizöldítésbe, és a gazda példának okáért fát akar arra a területre ültetni, akkor akadályokba fog ütközni. És a bizottsággal kerül szembe, és ezt látnunk kell, hogy hogyan működnek ezek a dolgok a gyakorlatban. Szerintem senki nem beszélt a gazdákkal, hogy lássák, hogy hogy működik ez a való életben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, emlékeztetnék arra, hogy a kapnak mi volt a, a reformjának mi volt a lényege, hogy jobb legyen a környezetnek, a, a társadalmat erősítsük, és a diverzitást. És hogyha most megnézem az eredményt, ami az első felővizsgálat után kijött, nagyon szép számokat látunk, akkor azt mondom, hogy ez a marhaság 90%-a ezeknek a kizöldítési intézkedéseknek olyan finomak ezek az intézkedések, hogy a közvélemény nem is érzékeli. Tehát a biodiverzitásban Nincs előrelépés. Nincs előrelépés. És itt nagyon korlátozottak a lehetőségeink, és hogyha azt nézem, hogy hogy mit permeteztünk korábban, akkor meg azt kérdezem, hogy mi ennek az ökológiai haszna, hogyha nem ö, permetezek. És hogyha itt most nagy kultúrharc tört ki, hiszen lehet, hogy a zöldítésből ki kell venni egy csomó területet, de ezt én nem is értem. Tehát ha valaki azt mondja, hogy hüvelységet lehet termelni növényvédőszerek nélkül, akkor annak javaslom, hogy menjen ki a földekre, és nézze meg, hogy ezt extenzíven hogyan lehet csinálni. Lehet. De sokaknak a szója jut eszébe. Itt borsóról beszélünk, stb. És ezt igenis lehet nem lehet kémiai növényvédőszerek nélkül. Nem mondhatom azt, hogy hazamegyek, és azt mondom, hogy most majd itt mi magunk intézzük a dolgokat, Tehát kinevetnek. Éppen ezért ez az intézkedés, hogy a bizottság ezt elképzelte, akkor lehet, hogy célra vezetőek, de legalább egy egész kicsi menthető az agrárreformból, az ökológiai jelentőségű területek esetén a reformokból talán még valami menthető. Köszönöm szépen, hát ez nagyon jól illik ide, mert nekem homlok egyenest ellenkező a véleményem. A növényvédőszerek alkalmazása a hüvelyeseknél, borsoknál. Hát pont ez volt az ökológiai megközelítésünk alapja, úgyhogy a bizottság igenis nézze meg még egyszer az összes olyan hektárt, ahol fehérje növényt ö, ö, vetünk, ott ö, más növényből kevesebb kell. Tehát holisztikus megközelítésre van szükség, úgyhogy itt egy módosítást szeretnék még kérni, mert egyelőre ez nekem egy illogikus lépés, mert pont ez volt az innovatív a lépés, hogy legyen növény, olyan növény is, ami fehérje növény. Erre is koncentráljunk az ökológiai jelentős területeket illetően. Beszéltek itt a különböző sávokról, maximális szélességeket mondtak ki, 10 métert határoztak meg, de hogyha 15 méterre van mondjuk a gazdának, hát az a gyakorlatban megint csak azt jelenteni, hogy 10 méterre korlátoznia kell ezt a sáv szélességet. Kérdéseim. Az ön véleménye szerint van-e esély arra, hogy a delegált jogi aktusba az itt elhangzott javaslatokat egyáltalán integrálják-e, vagy azt mondják, hogy kérem szépen, ez már kőbevésett felhatalmazáson alapuló jogi aktus. A másik pedig, hogy van-e esély arra, hogy a delegált jogi aktus, ami egyfajta, egyfajta jumbo eh, jogi aktus, 14 külön rendelkezésre lebontható-e, vagy itt is már gyakorlatilag kőbevésetnek kell venni ezt az egyet? Oké. Okay. Te dwa ostatnie pytania. Jó. Vannak-e még kérdések? Nyilván ezeknek politikai értéke is van ezeknek a kérdéseknek, ahogyan így megfogalmazásra kerültek. na úr. Mr. Flanagan. Mr. Flanagan. Just waiting for my name, sorry. Bocsánat, csak a nevemre vártam. Köszönöm szépen. Teljesen világos, hogy bármi, amivel megkönnyíthetjük a gazdák életét, az jó. Mert most már ez olyan bonyolult lett, hogy szerintem sok gazda már nem is akar reggel fölkelni, mert tart attól, ami rávár. Tapasztalatom szerint, tehát én furcsának találom, hogy rohanunk, hogy az első pillért egyszerűsítsük úgy, hogy a, a második pillérben lévő földet nem egyszerűsítjük holott ez a legbonyolultabb projekt, amit kitalálhattak, de ez sokkal fontosabb a fenntarthatóság és a biodiverzitás szempontjából, mint bármi más. És azon gondolkodom, hogy ha egyszerűsítjük a kifizetéseket a kevésbé jól, te kevésbé tehetős gazdáknak, hogyha ugye ez kevésbé lesz bonyolult, mint a második pillér, és az érdekelne, hogy Mire gondolnak a kenderrel kapcsolatos változásoknál, és hogy amit Brennan képviselőtársam mondott, nevezetesen a az, hogy, hogy a városiak finanszírozzák a, a vidékieket. Nagyon sok kisváros van, aki bizony meg, ahol az emberek megkérdőjeleznék azt, hogy hogyan költik el a pénzüket. Azt gondolom, hogy nem segít az, hogyha egy ilyen helyzetben, mint a variábilis kizöldítés, hogy egy gazda egy adott te, területen mondjuk 330 eurót kap, mellette lévő gazda meg csak 100 eurót kap kifizetésként, és hogyha ilyen következetlenségek vannak, akkor ez olyan, mint hogyha vörös rongyot ráznánk a bika orra előtt. Tehát azon gondolkoztam, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, hiszen ez aláássa a dolgot. A nem szántóföldi területek esetén, olyanokra gondolok, ahol fák vannak, stb. E- ezeket büntetjük, és ezt kicsit ellentmondásosnak találom, tekintve, amit ta, ta, tudunk az agrár erdősítésről, az, hogy a nitrogén megkötő növények, fehérje növények segítenek a, a, a talaj megtartásban. A mi, akkor mi itt az ellentmondás? Miért van ez az ellentmondás, hogy az egyikkel adunk neki valamit, és utána azt mondjuk, hogy ö, segberugunk, hogyha nem, tartom meg, nem tartjuk meg ezeket? Tehát én azt gondolom, hogy az egyszerűsítés jó dolog, de azt fontos, hogy a kettes pillérben is legyen egyszerűsítés. Köszönöm. Profilaktycznie pan nie patrzył w moją stronę, aby nie widział że już Ö, igen, nem nézett rám, mivel már letelt az idő, úgyhogy ö, azért megúszta Kostinga asszony. Mikrofont szeretnénk. Köszönjük szépen, köszönöm. Elnök úr, én is üdvözlöm ezeket az egyszerűsítéseket, mert én is úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy a bürokrácia területén tényleg egy kicsit kirámoljunk. Ami az FA-kat illeti, és ezzel összefüggésben a növényvédőszerek használatát, hát majdnem azt kell mondanom, hogy Heisting úr szinte minden olyan előrelépést, amit sikerül kieszközölnünk közösen, megint visszavet és legszívesebben sútba vágna. Ezt nem érdemelték meg a gazdák. A múltban, különösen 2013 óta nagyon sok minden történt, és szerintem itt az ideje, hogy végre egyszer köszönetet is mondjunk azért, hogy a gazdák itt Európában az összes olyan ötletből, ami felmerül, ezt le tudják fordítani, és kivitelezi tudják itt a szántókon. Úgyhogy nem igazán értem azt, hogy egy jól működő intézkedést egyszerűen sárba tipornak. Nagyon sok ország a gén technológiától mentes fehérje termeléstől, de szeretném kérni a bizottságot, hogy egyszer számítsa ki, hogy mekkora a különbség okológiailag a az olyan fehérje között, amire szükség van, és amit itt, itt termelünk meg Európában, illetve amit importálunk más országból, más területen. Azt hiszem, hogy a számunk, számok mellettünk szólnak, ami pedig a nitrogént megkötő növényeket illeti, hát ezek mind-mind hozzájárulnak a talaj egészségéhez. Úgyhogy nem igazán értem azt, hogy egyrészt ott van, ahogy Brennan asszony is elmondta, a mezőgazdaság, az agrárium, mint óriási terület, óriási ágazat és hatalmas tematika, de azt is föl kell tenni kérdésként, hogy ezt az európai politikát a gazdák egyáltalán képesek-e még elfogadni, mert nem tudják nyomon követni, nem tudják értelmezni, lekövetni a mi döntéseinket. Tehát pontos számításokat kell végezni, és őszintének kell lenni, nem lehet csak ilyen teoretikus légvárakat építeni, reális számokra van szükség, akár a fehérje növények kapcsán is hány tonnát hozunk be, és akkor jobb eredményre jutnánk, és nagyobb lenne a megértés a gazdák részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy most ellenőrzi a gondolkodik a bizottság, pont most, hiszen ők azok, akik a gazdákkal közvetlen kapcsolatban állnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Mártin hozzászólásából nem jött le nekem az, hogy így állna hozzá, ha, hogy elfogadná a bizottság javaslatainak többségét. Ami, meg kell nézni, hogy mi az, ami nehéz, mi az, ami megy, mi az, ami nem működik, hiszen az utolsó négyzetméterig fontos döntéseket kell hoznunk. A növényvédőszerek ökológiai területen való használata, ez önmagában ellentmondás számomra. És itt nem csak az ökológiai területekről származó fehérjetermelésről beszélünk, hanem itt arra is kell gondolnunk, hogy itt különös felelősséggel kell eljárnunk. És mondom még egyszer, növényvédőszerek eleve ellent mondanak a dolgok. Itt élő talajra és termékeny talajra van szükségünk, és így működik a bio szója is, a bio, és meg kell adni a lehetőséget arra, hogy máshogyan is termeljünk szóját. Nekem azt gondolom, hogy itt különös felelősségünk van, és van egy másik kérdés is, amit felvetődik, hogy egyáltalán mennyi szójára van szükségünk, a, hogy még több húst tudjuk, tudjunk termelni. De hát ez megint csak nem áll össze az európai szántóföld használattal. Mennyire, mennyi termelést akarunk elérni. Ami pedig a növényvédőszerek használatát illeti, itt jó lépést tesz a megfelelő irányba a bizottság, amikor ezt megtiltja, hiszen hogyha ezen gazdálkodok ilyen területen, nem tettem ugyanazt, mint amit bármilyen más területen is tehetek azt gondolom, hogy itt ezt, ha zászlónkra tűzzük, és konzer- konzekvensek vagyunk, következetesek, akkor, akkor csökkenteni tudjuk a növényvédőszer használatot, és ezen ökológiai területeknek re is jótékony hatással lehetünk. Köszönöm. Wyczerpaliśmy listę zgłoszeń. Jeśli można, to tak, zapewne propozycje. Jó, akkor a következőképpen fogunk most eljárni. A bizottság javaslata már önmagában egy előrelépés, hogy fogalmazza ki de mi elvárásaink még ennél is tovább mutatnak, ami azt gondolom, hogy azért érthető. Ugye mindenképpen sikra szállunk mi is az egyszerűsítés mellett. Ez az utolsó pillanat, amikor az Európai Bizottság egyfajta üzenetet küldhet, egy nagyon közérthető üzenetet még a reformot megelőzően. Ez egy nagyon fontos momentum az egyszerűsítést illetően. Természetesen ott van a verseny. És ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy akkor importáljunk-e szóját, géteknológiailag módosított szóját, amelyet nagyon sok növényvédőszer alkalmazásával termesztenek, vagy a saját szójánkat használjuk fel. A saját fehérjénket, amely nem génmódosított, és ez a piacot talán egy kicsit felturbózná, ha úgy tetszik. De ha így járunk el, akkor is szükség van bizonyos szintű vegyszerekre. Itt el is hangzott, hogy nincs szükség semmilyen vegyszerre, De akkor ki kell mondani, hogy akkor ez konkrétan mit jelent? És hogy más növénykultúrákat akkor esetleg ki tudunk egészíteni. A köztes növénykultúrákra hagy térjek még vissza. Valamint az október 15-i határidőre, amelyet ugye most elkívánunk törölni. Azt gondolom, hogy nyilván az sem mindegy, hogy milyen klimatikus viszonyok között zajlik a termesztés. És ebben a kontextusban kell az október 15-i határidőt is újra gondolnunk és értelmeznünk. Észak-Európában lehet, hogy inkább már a szeptember is szóba jönne hogyha konkrétan közelítünk a kérdés felé. Visszaadom a szót az igazgató úrnak. Van ideje, nem kell természetesen teljes egészében kiaknáznia. Merci, Monsieur le Président, et merci. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm minden hozzászólónak is a javaslatokat, a dicsérő szavakat és a kérdéseket, amelyeket feltettek a delegált jogi aktus tervezettel kapcsolatban. Ez is mutatja, hogy milyen jelentős érdeklődés mutatkozik a kizöldítési politika iránt. A válaszomat szeretném az ön legutóbbi hozzászólásával kezdeni, elnök úr. Ennek a témája az egyszerűsítés volt, és egyértelmű, hogy a közös agrárpolitika legutóbbi reformja bizonyos bonyolódást hozott magával sokkal nagyra törőbb, hatékonyabb, nagyobb teljesítményű szakpolitikákat, magasabb célokat tűzött ki. Például a természeti erőforrások kezelése, a területi egyensúly, és így tovább. És nagyon sok célkitűzés született meg. Ez pedig azt is jelentette, hogy a szakpolitika, illetve annak megvalósítása is összetettebbé vált. A kifejezett agályokkal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy egyértelmű, hogy 2013-ban és 2014-ben az egyszerűsítés vált a mezőgazdaságért felelős biztos első számú prioritásává. És az elmúlt két és fél évben nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a politikai eszközök teljes arzenáját egyszerűbbé tegyük. Kezdtük ezt a kapcsoltámogatásokkal, az ellenőrzési rendszerekkel, a második pillérrel, az előzetes ellenőrzésekkel, és így tovább. Tehát igyekszünk mindent egyszerűsíteni. Azok a delegált jogi aktusok, amelyeken dolgozunk, és amelyeket szeretnénk elfogadni, azok épp azokra az igényekre reagálnak, hogy egy sokkal egyszerűbb politikára lenne szükség, és ugyanekkor hatékonynak is kell lennie a rendszerünknek. A nemzeti hatóságok és a gazdák szervezetei, környezetvédelmi szervezetek és még a polgárok is azt mondták nekünk, hogy a kizöldítés nem volt elég nagyra törő környezetvédelmi szempontból. De azt is mondták, hogy nem alkalmazkodott eléggé a gazdák napi gyakorlatához, és túlságosan bonyolult volt. Ezért azt mondanám ezekre az aggályokra, hogy mi most igyekszünk a kereteket egyszerűsíteni, és ugyanakkor a kizöldítési politikát szeretnénk hatékonyabbá tenni. Így ezzel mindenki nyerhet, a gazdák sokkal jobban tudják alkalmazni a kizöldítés eszközeit a mindennapi munkájukban, és az ambíciók és a környezetvédelmi eredmények is sokkal magasabbak lehetnek. Azt szeretném még elmondani, hogy már két éve dolgozunk ezen, közösen a mezőgazdasági termelőkkel, illetve a környezetvédelmi szervezetekkel. Közösen próbálunk tehát ezekkel a javaslatokkal valamit elérni. Nyilvános konzultációt is tartottunk, 3300 választ kaptunk erre, és ezeknek a 85% a gazdáktól érkezett. Rendszeresen tartottunk civil párbeszédeket, és próbáltuk a lehető legjobban figyelembe venni minden részes fél véleményét a kizöldítési politikával kapcsolatban és így kaptunk olyan javaslatokat, amelyek valóban egyszerűsítik a politikát, illetve javítják a teljesítményt és a hatékonyságot a környezetvédelmi célok kapcsán. Egyértelmű, hogy a delegált jogi aktus tervezet viszonylag korán érkezik. Hallottuk azt is, hogy túl korán érkezik, de már 2014-ben, ahogy azt a prezentációban is elmondtam, elindult ez a program, és 2016-ban is többen kifejezték, hogy mennyire jelentős gyengesége a kizöldítési politikának ez a bonyolultság. Mindig egyértelmű volt, hogy ezek a javaslatok csak delegált jogi aktus formájában jelenhetnek meg. Az ennél mélyrehatóbb változások az alapjogi aktust változtatnák meg, a kizöldítés egész struktúráját, és ez egy sokkal komolyabb módosítást vezetne be a kapban, és ez majd 2020 után a következő kapreform idején kerülhet ismét elő. Hallottunk még aggályokat a fehérje növények és általában a fehérje kapcsán felmerülő kérdésekről. És ezzel kapcsolatban szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a fehérje növények termelése igen jelentős az Európai Unióban. és ezt szerintünk fontos megkülönböztetni az ökológiai jelentőségű területektől. Nagyon sok olyan eszköz van, amely a fehérje növények termesztését serkenti. Már három éve tapasztalhattunk jelentős növekedést ezeknek a növényeknek a termelésében. A kapcsolt támogatások és más második pillérbeli eszközök is hozzájárultak ehhez a növekedéshez. Tehát konkrét piaca is van ezeknek a növényeknek. Ezért el kell választani a fehérje növények támogatási politikáját az ökológiai jelentőségű területektől. És emlékeztetni kell arra, hogy ezek 5%-át teszik ki a megművelhető földterületnek, és a biodiverzitás megőrzés is rendkívül fontos. Az ökológiai jelentőségi területen ezeknek a növényeknek a termesztése teljes mértékben ellentmond a biodiverzitási céloknak, a vízminőségi céloknak, illetve a környezetvédelemnek általánosságban. És szeretném itt még elmondani azt is, hogy szem előtt kell tartani azt, hogy milyen korlátozott jellegű ez az intézkedés, tehát az ökológiai jelentőségi területek mindössze 5%-át teszik ki a megművelhető földterületnek és emlékeztetnék arra is, hogyha a fehérje növények termesztése nem csak ezeket a növényeket érinti, nem szabad megfeledkezni arról, hogy igen sok olyan hüvelyes növény van, amelyet takarmány célra termesztenek, és nagyon keveset termesztenének ebből, hogyha nem lenne termesztés védelem és ezért szükség van alternatív ellenőrzési technikákra, hogy a levegő minőséget javítani tudjuk. És a növényvédőszerek helyett is szükség lesz egy másik technikára. Tehát lehet ez a vetésforgó, vagy lehet bármilyen más technika, ami megoldja ezt a problémát. Tehát a növényvédőszerek nem megkerülhetetlenek, azt szeretném csak mondani. Egy másik elem, amire szeretnék kitérni, az, az egyszerűsítési dimenzió annak révén, hogy egyes növények termesztésében megtiltjuk a növényvédőszerek használatát. Ezt a második pillérben már a biogazdák esetében megtesszük. A kizöldítés esetében pedig szeretnék emlékeztetni arra, hogy 15 ország már jelenleg is megtiltja a rövid vágásfordulójú ültetvényeket, és a köztes növénykultúrák vagy fehérje növények rovására tudják csak ezeket ültetni. Tehát például Hollandia, Belgium vagy Németország is így jár el. Tehát ez nem egy teljesen ismeretlen szabályozás tehát. A bizottság javaslata az, hogy a tilalom betartását egyszerűbben lehessen ellenőrizni. Az adminisztráció bejel, saját bejelentés alapján történne, az ellenőrzés pedig vizuális módon. Ez javítja az ökológiai jelentőségi területek hatékonyságát, és egyszerűsíti azt az ellenőrzést, amelyek felpuhultak, és most már jóval egyszerűbben zajlanak le és ahogy korábban elmondtam, arra is szükség van, hogy következetesebbé tegyük ezeknek a tilalmaknak a betartatását, például az ültetési idő kapcsán. És szeretnék itt visszatérni a köztes növénykultúrákra, amelyekkel kapcsolatban egy minimális időszakot szabnánk meg, 8 hetes időszakot. Tehát a növényvédőszerek használata arra a minimum időszakra vonatkozna, amelyekről a tagállamok dönthetnek. Egyes országokban ez 10 hét, máshol több vagy kevesebb. Tehát ennek egybe kell vágnia ezzel a nemzeti szabályozással. Ami az óriás törvénycsomagot illeti, a delegált jogi aktusok kapcsán azt szeretném mondani, hogy más-más fórumokban is vitatkoznak a delegált jogi aktusokról, például a parlament szakértői csoportjában is. Tehát ez egy nagy mértékben megvitatott kérdés volt, már júliusban szó volt erről. Januárban pedig a tanács is beszélt erről a kérdésről. A bizottság delegált jogi aktusa kapcsán egyértelmű, hogy elég időt hagytunk arra, hogy meg tudjuk hallgatni az összes érintett fél véleményét. A delegált jogi aktusra vonatkozó javaslat elfogadásra kerül majd, valószínűleg az első négy hónapban, és meg fogjuk hallgatni mindenkinek a hozzászólásait, javaslatait, kérdéseit, azt is, ami itt ma este elhangzott. Tehát ezt figyelembe fogjuk venni a, a jogi aktus elfogadása során. Az erdőgazdálkodásra is szeretnék kitérni, amit több képviselő is megemlített. El szeretném tehát mondani, hogy az erdőgazdálkodás támogatását szintén a második pillérben tartjuk. És ezt igyekszünk ösztönözni az ökológiai jelentőségi területeken keresztül. Ez teljes mértékben lehetséges a kap első pillére értelmében. Természetesen vannak ennek korlátai. Fontos az, hogy a termelési korlátokat továbbra is lehessen alkalmazni, a parcellázás során például. Tehát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az első pillér közvetlen támogatásai ezt csökkentenék. Tehát mi az erdők telepítését támogatjuk. A második pillérben pedig, ahogy korábban is elmondtam, itt egy igen precíz kérdésről van szó. A második pillér egyszerűsítését is ide kell kapcsolni, apró lépésekkel haladunk. Az egyszerűsítés folytatódni fog a következő hónapokban, években is, és mind az első, mind pedig a második pillérben megjelenik majd. Ami az értékelést illeti, elhangzott egy kérdés erről, illetve arról, hogy a bizottság hogyan fogja megfelelően értékelni ezeknek az új eszközöknek a végrehajtását és a kapreformját. Az értékeléseket kívülről végezzük, igyekszünk megfigyelni, hogy a politikai eszközök mennyiben tették lehetővé, hogy elérjük az agrárpolitika céljait. És arra is figyeltünk, hogy ez a lehető legegyszerűbben és a legkisebb adminisztratív terhek mellett történjen meg. És ennek 2017 vége felé lesz eredménye majd. 2018-ban egy általánosabb jellegű jelentést fogunk készíteni a kap egészéről, és egyértelmű, hogy ahhoz, hogy ez a delegált jogi aktus életbe léphessen, ahhoz szükség van arra, hogy a bizottság a belső munkát elvégezze. Ennek az eredményein nyugszik ez a jogi aktus, de benne vannak a tagállamok által folytatott vizsgálatok is, valamint környezetvédelmi szervezetek és a nyilvános konzultáció, amit lefolytattunk. A kizöldítési politikának éppen az a nehézsége, hogy minden politikai változás legyen szó, akár a talajról, a vízről, a levegőminőségről, a biodiverzitásról, eh, ezek eh, mind olyan tényezők, amiket eh, már évek óta nagyon gyakran mérünk. Most azonban csak részletes, részleges eredményeink vannak, ezért nincsenek még végleges egyértelmű következtetéseink. Azt hiszem, hogy a legfontosabb pontokat sikerült lefednem a válaszommal, és a konkrétabb kérdésekre még vissza fogok térni. Még egy utolsó dolgot mondhatok, elnök úr, megengedi? Szeretnék következő kérdés, mondja az elnök. Miért lesz egy konkrét jogi aktus? Azért, mert a javaslatok nagy többsége a 45-ös cikkre vonatkozik a delegált jogi aktusban, tehát egyértelmű, hogy ha ezt módosítani szeretnénk, akkor csak egy másik delegált jogi aktussal tudjuk megtenni, amely lefedi az összes érintett pontot, és nem fogjuk ezt szétaprózni több delegált jogi aktusra. Itt be is fejezem. Köszönöm szépen a bizottság válaszát, de van még egy kérdés Desz kollégától. És kérdezem, hogy van. Köszönöm szépen, elnök úr. A kollégák érdekében, akik nem voltak még ott az előző kapnafornál, elmondanám, hogy a delegált jogi aktusoknál, ha így szavaztunk volna, akkor most nem, jó szavaztunk volna, akkor nem kellene most módosítani erre a problémára utaltam, amikor felolvastam ezt, és tudtuk azt, hogy így nem fog működni, de sajnos a bizottság nem volt hajlandó a javaslatunkat megszívlelni. Nem lehet elképzelni azt, hogy, tehát ne úgy kell tessék elképzelni, hogy mindenki növényvédőszert használ, és azt mondom, hogy, hogy majd megyek, aztán permetezek, és az ilyen állandó gyanúsítgatások nem tesznek jót. A bioüzemek, ugye bioüzemek lévén a zöldít, kizöldítés hatája alá esnek, és erről is kell majd beszélnünk. Köszönöm. bardzo potrzebna wymiana poglądów. Czy jeszcze ma... Nos, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos estmecsere volt ma. Kérdezem a kollégákat, hogy van-e még valakinek kérdése az igazgató úr felé. Úgy látom, hogy nincs. Úgyhogy akkor még egyszer visszaadom az igazgató úrnak a szót, és uh, ugye értjük, hogy ez egy politikai eszmecsere volt, és politikai uh, utalás volt az előző biztosra, amit hallottunk, de nagyon hasznos észrevétel volt, amelyet majd a biztos úrral meg kell osztani. Ugye azt mondtuk, hogy ez az első köre, az első hulláma az egyszerűsítésnek. És szeretnénk, hogyha ez a hullám magasabbra csapjon és szélesebb területet értsen, a gazdák érdekében értjük azt, hogy ezt meg kell magyarázni az adófizetőknek, hogy milyen problémák kapcsolódnak a költségekhez, a kifizetésekhez a, a kapban, az erdősítés, a kizöldítés, stb. Szeretne szólni? Hát mindenképpen hozzá kell még szólnom, mert bosszant az, hogy nem sikerül úgy, mint a gazdáknak generációkban, ciklusokban gondolkodni. Ugye a greening területeken óriási a növekedés a hüvelyeseket illetően, viszont a, növ- a fehérje növényeket illetően nem sikerült ezt elérni. Viszont ugye az adófizeték nélkül nem sikerült volna 170 ezer hektára föltornázni ezt a területet, tehát nem értem, hogy miért nem tud közelíteni felénk a bizottság, és miért akar itt fajt, egyfajta erőharcba keveredni a parlamenttel. Elhangzott, hogy nagyon sok minden észszerű ebben a rendeletben, de ami a növényvédőszereket illeti, Szerintem megszokták a rendelkezéseket a, a gazdák, és ami pedig az európai fehérje növényeket, illető stratégiát illeti, ezt nem szabad szétverni, ezt hagyják úgy, ahogy van. Nem halljuk sajnos. Elnök úr, önhöz fordulok, nem kötelező önnek válaszolni, de hogyha kíván, akkor egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden válaszolnék arra a kérdésére, hogy lesznek-e még ilyen egyszerűsítési hullámok. Azt szeretném egyértelművé tenni, hogy a közvetlen kifizetésekkel és kizöldítése kapcsolatban már négy fontosabb egyszerűsítési hullám volt. És a mezőgazdasági biztosok mindig eljöttek a parlamenthez, és bemutatták nekik ebben a témában a javaslataikat. De azt mondanám, hogy ez egy nagyon fontos hullám. És különösen a zöld kifizetések fognak csökkenni, hogyha valaki nem felel meg a kizöldítés feltételeinek. Tehát a delegált jogi aktusban szerepel az is, hogy csökkenni fognak a kifizetések, hogyha valaki nem tartja be a kötelességeit. És ez arányos lesz az előző rendszerhez képest. Ez lesz tehát a következő hullám, és ez nagyon hamar el fog majd érkezni. És még valamit mondanék a fehérje növényekről. Nagyon fontosak, létfontosságúak ezek az Európai Unió számára, de nem szabad, hogy a fától ne lássuk az erdőt. Nagyon fontos növények ezek, de itt most egy olyan kérdésről beszélünk, ahol az ökológiai jelentőségű területeken nőnek ezek. Németországban 2013-ban 6,35%-át tették ki az ökológiai jelentőségű területek, és 0,7% volt csupán a fehérje növények aránya. Tehát Németországban nemzeti szinten ők betartották ezt az 5%-os arányt. Ez csak egy számadat, hogy megvilágítsam, hogy miről is beszélek, ugyanis szerintem ez fontos. Itt az ökológiai jelentőségű területekről beszélünk ebben a mai vitában, és egyértelmű, hogy már három éve lehet fehérjen növényeket és hüvelyeseket termeszteni, és nem muszáj ezeket az ökológiai jelentőségű területeken termeszteni, amelyeknek az a célja, hogy a biodiverzitás növekedjen. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a külön lehetőséget és a kiegészítő felvilágosítást. Látszik, hogy érti a képviselőknek a szándékát is. Nem arról van csak szó, hogy itt találkoztunk, hanem nagyon fontos a mögötte meghúzódó szándék is, és annak felismerése. Mi is továbbítjuk azt önök felé, hogy mit gondolnak a gazdák, reméljük, hogy ez kölcsönös. Február 27-én fogunk itt találkozni, 15 órakor, ez is egy hétfői nap egyébként. Kellemes estét! kívánok, és kellemes tartózkodást Strasbourgban. Viszontlátásra!